Mind a négy pillérében eredményeket értünk el. A konvergencia, a biztonság és Európa, mint globális szereplő, illetőleg a közös értékek Európája volt a négy pillér. Az első pillér keretében a konvergencia területén nagy lépéseket tettünk a több éves pénzügyi keret kialakítására 2021 és 27 között politikai szinten és ágazati szinten is. Sikerült elérni, hogy lezárjuk a tárgyalásokat számos anyagban, mint a bankunió területén, a tőkeunió területén, és biztosítottuk azt is, hogy kialakuljon egy hosszú távú vízió az egységes piacot tekintve. Az energia, a klímaváltozás, a szociális kérdések, mind azok a kérdések a napirendünkön szerepeltek, amelyek bennünket foglalkoztatnak, és biztos vagyok abban, hogy a mi alapjainkra épülve az újabb elnökségek folytatni tudják a munkát. A digitális korszakról is beszélni szoktunk a mesterséges intelligencia területén is sikerült az első következtetéseket elfogadtatnunk. Az elnökségünk hozzájárult ahhoz, hogy az egy digitális egységes piac létrejöjjön és megvalósuljon. Például az egységes piacon a szerzői jogok megfelelő szabályozásával, és valamennyi lépésünk a polgárokat tartotta szem előtt. A szociális dimenzió erősítése prioritást élvezett, illetőleg az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozása és bizonyítéka a sikereinknek. Az Energiaunióban a gázirányelvet sikerült átdolgozni, amivel biztosítani lehet, hogy egységes, átlátható kerete legyen a harmadik államokból történő szállításoknak. Lehetővé tettük azt is, hogy legyen egy hosszú távú vízió a klímasemlegesség vonatkozásában. A kibocsátás keres, kibocsátási szabványok is szóba kerültek a haszongépjárművek vonatkozásában. Az első lépéseket itt is megtettük az emissziókereskedelemben a biztonság erősítése is fontos volt, miközben ügyeltünk a polgárok elvárásaira. Időközben létre újra meghatároztuk azt az interoperabilitást, amelyre az európai parti őrség rászorul. Ez is az együttműködést teszi lehetővé és könnyebbé. Ez megint csak egy kiváló példa arra nézve, hogy mit jelent, ha a tagállamok jobban együtt tudnak működni a belső biztonság garantálása érdekében, és a Schengeni térség jó megvalósítása érdekében Románia nagyon konkrétan törekszik arra, hogy részesei legyünk ennek a térségnek. A migráció területén pedig az európai menekültügyi és migrációs politika reformja területén dolgoztunk. Természetesen a témában különböző vélemények vannak, ennek ellenére sikerült haladnunk a visszaszállítási irányelv területén, illetőleg időben korlátozott kötelezettségek meghatározása területén. Vannak hálózatok is, a kapcsolattartó, az összekötő tisztek szerepét illetően pedig lépéseket tettünk. A migrációs paktumban a kibertámadásokat is figyelembe kell vennünk, ezeket is el kell tudni hárítani. Igenis vannak már szankciók arra, hogy olyan emberekkel szemben fellépjünk, akik az Európai Uniót ezen a területen, a kiberterületen veszélyeztetik. Románia továbbra is elkötelezetten dolgozik ezen a területen, célja pedig az, hogy egy európai specializált ügynökséget hozzon létre külön erre a területre. Nézzük most a külső tevékenységeket. Ez Európa, mint globális szereplő pillér alatt szerepel, arra törekedtünk, hogy Európa legyen hatékony, és ilyen képet mutasson magáról, amelyik a szomszédságában fellép, és hitelesen ragaszkodik a nemzetközi kötelezettségvállalásaihoz. Vannak itt külön fontos területek, mint például a nyugati Balkánon, a Fekete-tenger területén, vagy a keleti szomszédság térségében geopolitikai, politikai, gazdasági és biztonságtechnikai szempontból ennek óriási szerepe van. A Nyugat-Balkánt tekintve elmondhatjuk, hogy nagy lépéseket tettünk előre felé, sőt, történelminek is nevezhetnénk ezeket a lépéseket, illetőleg a régió stratégiai lehetőségeit szeretnénk jobban megragadni. Konkrétan Almánia és Észak-Macedónia témáját szeretném felvetni. Ha megnézzük a közös értékeket, ez fontos terület, hiszen a dezinformáció egyre aktuálisabb, egyre inkább szembesülünk vele. Ezért aztán a tanács készített egy jelentést a dezinformációval szembeni fellépésről. Egy további fontos célja az elnökségünknek az volt, hogy az antiszemitizmussal szemben az idegen gyűlölettel és a gyűlöletbeszéddel szemben lépjünk fel, és minden nemű intoleranciát háttérbe szorítsunk. Reméljük, hogy ezeken a területeken elért eredményeket a partnereink folytatják majd a jövőben új elnökségük keretében. A nők és férfiak közötti egyenlőség óriási jelentőségé, ez megmutat, jelentőségű, ez megmutatkozik a parlament és az Európai Bizottság csúcs pozíciónak betöltésénél is. Az európai fejlesztés eddigi eredményeit konszolidálni akartuk ezen túlmenően, és rámutattunk, bebizonyítottuk, hogy a pro-európai cselekvés folyamatosan a vezérmotívunk marad. Igyekeztünk az elnökségünk alatt a munkánkat legjobban ellátni, és az európai ideálok vezéreltek bennünket munkánk során. Ez a cél hozzájárult ahhoz, hogy ténylegesen erősítsük az európai, az európai fejlődést, és ennek keretében Románia szerepét. Az Európai Unió óriási szereppel bíz a, bír a polgárok számára, ezt viszont konkrét eredményekkel kell folyamatosan alátámasztani. Nem akarunk többseges, többsebességes Európát, sem koncentrikus körök Európáját nem akarjuk. Egy közös célt követünk, miszerint az európai fejlődést konszolidálni kell, és az EU további integrációját kell előkészíteni. Ide tartozik az is, hogy szeretnénk Schengen teljes jogú tagjai lenni, hiszen de facto már tagok vagyunk. Ebben pragmatikus lépéseket fogunk tenni, hogy a nagyszebeni nyilatkozat elveit teljesítsük. Természetesen megint egyszer csak a demokrácia és a jogállamiság értékeit kell szem előtt tartani. Fontos, hogy a tagállamok között ne legyenek különbségek, nem létezhetnek az európai polgárok vonatkozásában különböző törvények és jogszabályok és normák. Úgy gondolom, az elnöksünk alatt bizonyítottuk, hogy teljes jogú tagjai vagyunk ennek a közösségnek, és bemutattuk azt is, hogy megfelelő ellenőrzési mechanizmusokkal is rendelkezünk, és hajlandóak vagyunk ezeket a mechanizmusokat alkalmazni is. Úgy gondolom, hogy ezzel hozzájárulunk egy koherensebb, erősebb Európához, az elmúlt hat hónapban úgy gondolom bizonyítottuk, hogy ennek elkötelezett és következetes hívei vagyunk. Úgy gondolom, hogy az elvégzett munka fontos alapját adja az európai fejlődés további időszakainak. A finn elnökségnek pedig sok sikert kívánok a munka folytatásában. Köszönöm még egyszer, és köszönöm az önök konkrét támogatását az elmúlt hat hónap alatt. Köszönöm a jó együttműködést, és meggyőződésem az is, hogy a román elnökség az elmúlt hat hónapban fontos szerepet játszott, és az EU történetében is sokak számára megmarad emlékként. Köszönöm szépen, Köszönöm szépen Dancila elnök asszony. Maros Sefcovicsnak adom meg a szót, a bizottság alelnökének. Köszönöm szépen, hogy eljött a mai ülésünkre. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr tisztelt Viarika, tisztelt miniszterelnök asszony, tisztelt európai parlamenti képviselő. Mindig nagy megbecsülés számomra, hogyha felszólhatok ebben a teremben, főleg ma, mert ma délelőtt beszéltek az e, közös Európánk víziójáról, az elvárásokra a következő öt évre vonatkozóan. Hamarosan erről fognak szavazni, úgyhogy teljes mértékben fel tudunk majd készülni a következő jogalkotási időszakra. Meghatározó időben történik mindez, jelentős kihívások állnak előttünk, de jelentősek a lehetőségek is. Az együttműködés az Európai Parlamenttel az erős mandátumával az EU e választásokon a legmagasabb volt a részvétel az legutóbbi választáson, úgyhogy ez rendkívül fontosnak tartom, és közösen vállaljuk az európai felelősségeket. Ahhoz, hogy Európa sikeres legyen, csapatként kell, hogy dolgozunk, kompromisszumokat kell kötnünk, és meg kell védenünk a közös európai érdekeinket. Úgy gondolom, hogy ez nem csak a román elnökség alatt volt így, amiről ma számolunk be, és hanem ez volt a szelleme a mi munkánknak az elmúlt öt évben. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak, tisztelt miniszterelnök asszony, tisztelt Viorika, azokért az erőfeszítésekért, amelyeket Románia megtett azért, hogy Európát előre vigye. Az Európai Tanácsi Bizottsági munka közös kell, hogy legyen, és folyamatosan kell, hogy szolgáljuk a közös általános európai érdekeket. A 354 javaslatot készített a bizottság, amit elfogadtak, és ennek 90%-át egyhangulag nagyon kemény munkát igényelt ez, és kompromisszumokat, és bízom abban, hogy az új parlament hasonló módon konstruktív megközelítést fog alkalmazni. Szeretnék gratulálni a román elnökségnek. Klaus Johannes elnök úrnak, Violika Dancsila miniszterelnök asszonynak, minisztereknek, a Dominica nagykövet úrnak, EU-s nagykövetnek a kiváló munkáért és a sok elért eredményért. Jelentős erőfeszítéseket fektettek be, a lehető legtöbb jogalkotási dossziét le kívánták zárni még áprilisra. Ez egy fontos politikai kihívás volt. A terminus első 100 napjában 95 dossziét sikerült lezárniuk, ez mutatja, hogy milyen határozottan léptek fel az Európai Határ és Parti Őrség megerősítésén dolgoztak, a szerzői jogvédelmi témán dolgoztak, és Miguel, Miguel Arias Cañeta biztos úrra együtt, aki az energiaügyekért is felel, szeretnénk köszönetet mondani ezekért a nagyon fontos jogalkotási lépésekért. A szociális agenda tekintetében is előrelépés történt. Ez a mostani bizottság számára fontos prioritás volt a munkája megkezdésétől fogva. Minimum standardok felállítása a dolgozók számára, a férfiak számára lehetőségek, felelősségek vállalása, illetve a nők támogatása a munkapiacon a szerződéseket és a munkaügyi feltételeket átláthatóbbá tettük az összes munkafajták számára, főleg az atipikus munkáknál, például az igény alapú és a rész munka, idős munkára vonatkozóan is ez igaz. Az Európai Munkaügyi Hatóság segítségével a román elnökség ezt valóságá tette. A tövéles pénzügyi keret tekintetében a román elnökség szintén kiváló munkát végzett, a tárgyalások során és az ágazati javaslatokra is megfelelően reagált. Nagyon jelentős az előrelépés az egyik legkritikusabb területen is, az erről vezet költségvetési eszközéről van szó. szó. Határozottan reméljük, hogy tovább viszik a következő elnökségek is ezeket a munkákat. Tudjuk, hogy a költségvetési tárgyalások milyen bonyolultak lehetnek, ugyanakkor itt a politikai szándék a legfontosabb. Döntést kell hozni, és olyan döntést, amely biztonságot, stabilitást generál az állampolgárok és a vállalkozások számára. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt miniszterelnök asszony. Románia bebizonyította, hogy ebben az intézményi változásokkal teli, kihívásokkal teli évben jól, tudtak teljesíteni a keleti és a nyugati országok tekintetében is. A, a május 9-i nagyszebeni csúcsülésen is ezt tudtuk megerősíteni. Láttuk, hogy milyen az európai színek milyen kiválóan tudnak tündökölni. A 27 EU vezető erős üzenetet fogalmazott meg abban a tekintetben, hogy közösen építjük az európai jövőt. Végül engedje meg, ahogy egyébként már az elhangzott korábban is, mi úgy gondoljuk, hogy Románia a Schengen övezet teljes jogú tagja kell, hogy legyen, és a tagállamokat is erre kérem, hogy Románia megfelelő helyét alakítsuk ki Európában. Ahogy a bizottság korábban is hangsúlyozta, a jogállamiság, a korrupció elleni harc rendkívül fontos, és az embereknek szüksége van erre. Az utolsó mondatommal újra egy személyes tapasztalatot idéznék. Több alkalommal látogattam meg Romániát a változások előtt és a változások után is, úgyhogy én igazán meg tudom mondani, hogy milyen hatalmas változások történtek az elmúlt néhány évben az önök országában. Az első elnökségük egy olyan valami, amire az egész nemzetük büszke lehet. Hatalmas munkát végeztek, szeretnék köszönetet mondani, és ezt románul is szeretném mondani. Mucsumeszk! Köszönöm, Sefkovics alelnök úr. Most meghallgatjuk a politikai frakciókat. Néppárti frakció nevében Kovácsev urat, tessék. Thank you very much, uh, President. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszterelnök asszony, tisztelt biztos úr. Először is szeretnék a néppárti frakció részéről gratulálni Johannes elnöknek, az önök miniszterelnökének, kormányának és mindenkinek Romániában, aki hozzájárult ahhoz, hogy az első román soros elnökség sikeres legyen. Egy nagyon nagy kihívásokkal fémjelzett időszakban vették át a soros elnökséget. Itt van a Brexit, és zajlik a vita az európai projekt jövőjéről, valamint az intézményi megújulásról, és meg kellett szervezni az európai parlamenti választásokat is fontos volt, hogy ezen körülmények között meghatározzák a jövőre nézvést a prioritásokat. A román soros elnökség alatt sikerült előrébb, előlépni sok, előrelépni sok kérdésben, digitális belső piac, a e, gázirányelv és a bankunió. A biztos már felsorolt néhányat ezek közül. Emellett sikerült EU-s szinten elköteleződni, amellett, hogy a Nyugat-Balkánnak nyújtsunk bővítési perspektívát. Üdvözöljük a román soros elnökség azon döntését, hogy napirenden kívánták tartani ezt a nagyon fontos témát. Egy tíz éves szünet után végre sikerült a régió számára egy kézzelfogható európai agendát felvázolni. Mind az osztrák, mind a rom- román soros elnökség sokat tett azért, hogy fenntartsuk a lendületet a bővítéssel kapcsolatosan. Itt az ideje, hogy szembenézzünk a valósággal a bővítési lendület gyengítése valószínűleg visszavetné a reformagendát a régióban, és harmadik országok számára ösztönzőül hatna, hogy növeljék hatásukat, illetve befolyásukat ez ebben a régióban. Ez pedig ellent mondana az EU érdekeinek. A román soros elnökség mottoja az volt, hogy kohézió egy közös európai érték, és valóban egy kohézívebb Európai Unió egy egységesebb, erősebb Európai Unió. Sok dossziét sikerült lezárni, ilyen volt például az Európai Határ és Parti Őrségről szóló jogszabály. A határőrizet megerősítése régóta prioritás a néppárti frakció számára. A legfontosabb a polgáraink számára a mozgás szabadság az Európai Unióban. Ezt a szabadságot azonban csak úgy tudjuk garantálni, hogy ha megfelelően megvédjük a külső határokat, és folyamatosan ellenőrizzük, hogy kik el át a határainkon. Az én hazám, Bulgária nagyon jó példával járt elő, elől a külső határok védelmét illetően. Emellett az Európai Uniós szolidaritás is nagyon fontos ebből a szempontjából, ebből a szempontból így tudjuk garantálni egész Európa biztonságát. A néppárt támogatja az erősebb határ és parti őrséget, és azok kapacitásainak és erőforrásainak növelését, hogy az adott országok ellen tudjanak állni a migrációs nyomásnak. Támogatjuk a Frontex megerősítését, tízezer új határőr segít majd a határvédelemben a tagállamoknak. Egy másik kulcsfontosságú téma a következő több éves pénzügyi keretről szólt. A néppárti frakció ambiciózus Európát szeretne. Azonban az ambícióhoz meg kell teremteni a szükséges erőforrásokat. Nem várhatjuk azt, hogy az Európai Unió eleget tegyen a polgárok elvárásainak, hogyha e- mindeközben nem teremtjük meg ennek az eszközeit, és nem alkalmazkodunk a változó világhoz. Szerettük volna, ha az EP választások erőt sikerül lezárni ezeket a tárgyalásokat, mégis úgy gondoljuk, hogy a román soros elnökség alatt sikerült megfelelő előrelépést elérni ebben a kérdésben is. Nagyon fontos, hogy a kohéziós politikának szánt összegeket ne csökkentsük 2020 után. A strukturális és beruházási alapok hozzájárulnak az infrastruktúra javításához, valamint a régiók közötti különbségek csökkentéséhez, de a szegénység elleni küzdelemhez is. Romániában is és másutt is sokat kell még tennünk a szegénység elleni küzdelem terén. Nagyra értékeltük volna azonban azt is, hogyha a román soros elnökség a keleti szomszédságról szóló vitában jobb eredményeket ér el, és sikerül a Schengeni bővítés kérdésében előbbre jutni. Sajnos a tanács továbbra sem hajlandó Romániát és Bulgáriát befogadni a Schengeni övezetbe. Az Európai Ügyészség vezetésével kapcsolatos vitát illetően a néppárt támogatja az Európai Unió pénzügyi érdekeinek sér, megsértése elleni küzdelmet, de persze az Európai Unió nem csak a pénzügyekből áll, és értékeket is képviselnünk kell. Nem szabad elfelejteni, hogy a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok tiszteletben tartása az alapvető értékeink, és ezeken alapszik az Európai Unió. A jogállamiság egy nagyon fontos érték a néppárt számára. Emellett az elnökségnek nem csak az európai agenda napi menedzsmentje a feladata, hanem a jövőbeni stratégiai prioritások meghatározása is. Fontos siker volt, hogy Johannes elnök nagyszebenben megszervezte az EU-s csúcsot, ahol a vezetők aláírták a nagyszebeni nyilatkozatot, és megállapodtak abban, hogy tovább haladnak egy egységes, erősebb, demokratikus Európai Unió felé. A polgároknak több mint 50%-a részt vett az európai parlamenti választásokon, most már itt az ideje annak, hogy a finn soros elnökség folytassa a megkezdett munkát, és velünk együtt, valamint az Európai Bizottság elnökével együtt, akit remélhetőleg ma délután sikerül megválasztani, megvalósítsuk azt az ambiciózus programot, amelyet von der, Leyen, von der Leyen asszony ma délelőtt bemutatott itt a plenáris ülésteremben. Köszönöm szépen, és nagy érdeklődésre várom a fénysoros elnökséget. Köszönjük szépen! Köszönöm, Gárcia Pérez elnök asszony, a szocialista frakció nevében, tessék. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt miniszterelnök asszony, Románia egy nagyon fontos időszakban volt a soros elnöksége az Európai Uniónak. Nagy kívások álltak előttünk, a Brexit bizonytalansága, ráadásul rövid időszak állt rendelkezésükre a munkához. Rövid volt ez az elnökség az európai választások miatt, de kétségtelen, hogy az egyik leggyümölcsözőbb elnökség volt. Ehhez szeretnék gratulálni a román kormánynak, és örülök annak, hogy ma itt üdvözölhetem Önt, Viorica Dancsila miniszterelnök asszonyt a kormányának a megfelelő munkája elősegített több megállapodást. Fontos munkát végeztek azért is, hogy előre előkészítsék a talajt az Európai Unióból az Egyesült Királyság kilépéséhez, a lehető legsimában az állampolgárok, a brit és az Európai Uniós állampolgárok számára is választ kell adni az igényekre, az állampolgári igényekre. Az elnökség központi témaként kezelte a kohéziót. Ez az egyik kifejezése a szolidaritásnak az állampolgárok között, és ez a területek közötti szolidaritást is jelenti. Tudjuk, hogy nagyon sok olyan európai régió van, amely elnéptelenedik, mert a fiatalok nem látnak jövőt ezeken a területeken. Pontosan ezért, hogyha prioritásként kezelik a konvergencia Európáját, az rendkívül fontos. Úgy gondoljuk, hogy új technológiákat kell kihasználni, az ökológiai átalakulást kell kihasználni, azért, hogy az összes Európai Uniós területen lehetőségeket biztosítsunk. A négy hónap alatt a román elnökség 80 jogalkotási dossziét tudott lezárni, és nagyon fontos intézményi megállapodást kötött. A sok siker közül szeretnék kiemelni azt az előkészítő munkát és a megállapodásokat, amelyek a éves pénzügyi kerethez kapcsolódó szektoriális megállapodásokhoz vezetett. Ez a közösségi költségvetés, amit amint beindul az Európai Bizottság munkája, le kell, hogy zárjunk. Ez rendkívül fontos a mostani jogalkotási időszak szempontjából. Ha erős a költségvetés, csak akkor tudunk előrelépni, előrevinni azokat a szakpolitikákat, amelyeket az állampolgárok törünk válnak. A román elnökség intézkedéseket tudott hozni azért, hogy a szociális pillért megerősítsük. A dolgozók erősebb védelmével, egy olyan irányelvel, amelyben tisztességes munkafeltételek szerepelnek, és az Európai Munkaügyi Hatóság fölállításával. Ezek számunkra nagyon fontos lépések voltak. Más kérdések, amiket szeretnék kiemelni az elmúlt mandátum sikerei közül, egy olyan irány elfogadása, amelyek a célja a szakmai, a magánélet összeegyeztetése és egy fizetett szülési vagy szülői szabadságra vonatkozott szolidaritás, tisztességes igazságszolgáltatása, nők és férfiak egyenjogúsága és a különbségek támogatása, és ez is nagyon fontos. Nem szabad félnünk az idegentől, a másságtól ezért köszönet azért, hogy harcoltak a xenofóbia ellen, a rasszizmus ellen, az összes diszkriminációs forma ellen. Most Finnország elnöksége fog következni, folytatni fogja az elmúlt hónapok munkáját, azért, hogy egy más, progresszív és tisztességes, igazságos Európát építsen, ezt kérik az európai polgárok. Köszönöm szépen. Köszönöm. És a Renew Europe frakció nevében Tudorák képviselőnek adom meg a szót, őnél szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszterelnök asszony, Sefkovics alelnök úr. Az első román elnökség a különbségek elnöksége volt technikai szinten, a diplomaták, a tisztviselők, a tisztviselők jól dolgoztak, 90 jogi anyagot fogadtak el, ezért szeretnék azoknak gratulálni, akik a kulisszák mögött dolgoztak, ezt kevesen teszik meg hogy ennyire gratulálnak nekik. Ugyanezt nem mondhatom a politikusokról itt az elnökség alatt. Sajnos ki kell jelentenem, hogy a jelenlegi bukaresti kormány túlságosan el volt foglalva az igazságszolgáltatás problémáival a saját országban, nem tudott elég energiát szánni az elnökségre. Kevés volt a politikai szándék és akarat, és a polgárok Romániában ennek megfelelően reagáltak május 26-án. Az emberek egyszerűen más politikusokat akarnak, mint amelyekkel most kell boldogulniuk. Az embereknek sorba kellett állni, hogy, és hosszú sorokba kellett állni, hogy választhassanak. Ilyen lehetőség nem túl sűrűn adódik. A tanács számos érzékeny anyagot nem tudott lezárni, ahol, és ezekben nem is sikerült kellő haladást elérni. Mindenek előtt arról van szó, hogy a több éves pénzügyi keretről tovább tárgyaljuk. Nem, folytat, nem, nem követhetjük el azokat a hibákat, amelyeket legutóbb elkövettünk a pénzügyi keret kapcsán. Itt a vita ahhoz vezetett, hogy a kedvezményezettek szenvedtek, mert nem kapták meg a pénzüket. A mezőgazdasági és a kohéziós politikában arra kell törekedni, hogy tényleges konvergencia alakuljon ki kelet és nyugat között. Több Európára van szükség az oktatásban és az egészségügyben és vannak bizonyos minimális sztenderdek, amelyeket ezeken a területeken is be kell tartani Európában, illetőleg az európai ügyészséget is fel kell tölteni. Az egészet politikai szempontok miatt blokkolták, nem volt kellő a politikai akarat. Remélem, hogy a finn elnökség a parlament elé viszi ezt a kérdést, hogy ebben végre meg tudjunk álladni, állapodni. A harmadik pont pedig a migráció és a határok kérdése. Itt végre eredményre kell jutnunk. A tanácsnak és a tanácsnak a Schengeni térségről kell beszélnie. Egyetlen országot sem szabad kihagyni a megoldásból, és nem lehetnek többé kérdőjelek, hogyha a belső határokról beszélünk. Köszönöm szépen. A zöld frakció nevében Lambert képviselője szó. Üdvözlöm, miniszterelnök asszony! mindig nagy örömünkre szolgál, hogyha egy állam vagy kormányfő megjelenik itt a teremben. Ezt hangsúlyoznám, mert a tanácsra sokszor elhangzik, hogy nem legitim önnek, és minden állam és kormányfőnek megvan a legitimitása, ugyanakkor különös felelőssége is van a soros elnökség idején. Románia számára ez az első alkalom volt. A szervezési, adminisztrációs munkák tekintetében be kell, hogy emeljük a kalapjunk, kalapunkat. Románia valóban az első elnökségi feladata során nagyon jól teljesített. És tudjuk azt is, hogy milyen nagy nyomás alatt álltak egyes dossziék tekintetében. Ezért ez egy sikeres teljesítmény volt, ezt el kell, hogy mondjam. Ezekben a dossziékban azért vannak olyanok, ugye majdnem 90 dossziéről van szó, amelyek emblematikus jellegűek. Maga a tanács minden egyes ülésén foglalkozik a migrációval és a menekült kérdése, mint a legfontosabb dosszi, a legfontosabb téma, ahol nem szabad késedelmet szenvedni, minden eszemben prioritást élvez. És mit kell, hogy megállapítsunk? Négy év telt el, amióta a tanács ezt megállapítja, minden egyes állam és kormányfői következtetésben. Migráció, migráció, migráció, és még migráció, határok, határok és még mindig várjuk a tanács pozícióját a reforma kapcsolatban, a menekült és migrációs reform témájában. A parlament nagyon nagy többségben, ugye öt frakció nevében is ezt már kifejezte, hogy ezt elvárjuk, és két évvel ezelőtt történt ez. Mi történt ebben a témában? elakadtak a kerekek. Egyszerűen önök úgy döntöttek, hogy majd a tanács egyhangúan dönt. Ez egyébként nem igazolt. Így ugye bármelyik állam és kormányfő blokkolni tudja ezeket a témákat, és hát tudjuk, hogy több mint egy olyan állam és kormányfő van ennek, akinek ez a célja. Önök azt mondják, hogy hiperfontosak ezek a témák, és ugyanakkor semmit nem értek el. Önök és az összes többi tagállam számára is igaz ez, senki nem ért többet a másiknál. És van egy másik aspektus, amit az előttem szóló említett, a reputáció. Amikor egy állam elnökli az Európai Uniót, akkor rendkívül fontos, hogy ez az állam képviselje, testesítse meg az Európai Uniós értékeket. Az önök kormánya és most nem is Romániáról beszélek. Románia, mint Magyarország, mint Lengyelország, az összes többi tagállam, mindenkinek megvan a helye az Európai Unióban. De most a kormányról beszélek. ez a kormány egy olyan kormány, amely nagyon határozott módon egy évvel ezelőtt, ez nem az önök elnöksége az volt, de az önök kormánya volt, egy olyan kormány, amely teljes mértékben ellenőrzés alá akarja vonni az igazságszolgáltatást. Teljesen egyértelműen azért, hogy elkerüljék, hogy korrupciós okokból elítéljék a politikusokat. És azok a pártok, amelyek most az önök országában hatalman vannak, ezeknek a pártoknak ez a célja. Az Európai Tanács, az Európa Tanács, a Velencei Bizottság, a Európa Tanács korrupció ellenes részlege is nagyon sok jelentést készített ebben a témában. Az Európai Unió számára nagyon fontos az ügyészség. Mi mindig várjuk az, a lehetőségét, hogy meghallgathassuk ebben a témában az illetékes személyeket. Az önök kormányának a teljesítménye az nem szolgálja az Európai Unió becsületét, és nem szolgálja a Románia becsületét is, mert ennél Románia jobbat érdemel. Köszönöm. Köszönöm. B képviselő az Identitási Demokrácia frakció nevében. Tisztelt miniszterelnök asszony, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! A román elnökség idején több alkalommal jártam Bokoresben. az elnök konferenciáján a tanácssal egyeztettünk áprilisban, de részt vettem egy Európa jövőjéről szóló találkozón, is minden egyes alkalommal említették a nagy kihívásokat, amelyek Európa előtt, amelyek a civilizáció előtt állnak, és kontinentális szinten kell ezeket kezelni. A front, identitás határok, gazdaságszervezés, mesterséges intelligencia, az ipar megerősítése, a mezőgazdaság megerősítése. Az egyik témában sem mutat az Európai Unió, hogy hatékony lenne, vagy egyáltalán jelen lenne. Sokkal rosszabb a helyzet. A szabadkereskedelem ugyanakkor felgyorsult, Latin Amerikával az utóbbi időben, Vietnámmal is a legkevésbé környezetbarát rendszerez, és a leginkább teszi tönkre a gazdaságainkat. A Természetesen nem a román kormányt akarom hibáztatni ezért. Meg kell, hogy mondjuk, hogy az Európai Bizottság instrumentalizálja a jogállamiságot, a technokratákkal és bírókkal kíván dönteni, és az ő szándékukat az emberek szándéka elébe helyezi a brüsszeli bizottság egyrészt a jogalkotási kezdeményezést tartja a kezében, másrészt az irányelvek végrehajtásának az ellenőrzését, és ő a szerződések őre. A elnökségek változnak, de a bizottság, a bürokratái, az iránymutatásai maradnak. Timmermans úr a legjobb példa erre, aki bizonyára meg fogja tartani a szerepét, és továbbra is föl fog lépni olyan országokkal szemben, amelyek felveszik a kesztyűt brüsszel szemben. Magyarország, Lengyelország, Románia. Lehet, hogy holnap Szávini Olaszországa ellenében fog lépni. Összességében olyan népek, olyan nemzetek ellen lép fel, uh, ahol uh, ugyanakkor az országok támogatják a legitim politikai vezetőket. Az európai intézmény vezetői között egyszerűen megfeledkeztek a kelet-európai országokról. Merkel Németország túlképviselt, és sürgeték a keleti nyitás, ugyanakkor most már felismerték azt, hogy a bevándorlás barát, liberális elképzeléseiket ezek az országok nem osztják. A közép- és kelet-európai országok jól ismerték a totalitárius kommunizmust, és még mindig fel tudnak lépni a bizottság központi erei ellen, és felléptek a kötelező migráns elosztás ellen, és a menekültjog témában az illegális migrációt kell említeni, és ebben a témában nem volt sikeres a Juncker féle bizottság. Ugyanakkor a témát Lengyelország és Magyarország blokkolta a tanácsban. A európai választások miatt ugye nagy teljesítményt nem lehetett elérni a román elnökség ideje alatt, de legalább azt el kell, hogy ismerjük, hogy az Európai Unió jelenlegi problémáit nem mélyítették el. Nézzük a ma délelőtti helyzetet. A szocialisták, a Macronféle, a liberálisok, von der Leyen asszony bizottság élére való jelölésével azt kockáztatja, hogy újra felgyorsítjuk a finn elnökséggel a federalizmus felé való utat, és a kevesebb lesz a gazdasági védelem. A népek nemzetét pedig őrizni kell, és nem szabad, hogy egy gépezetté váljon, egy romboló gépezetté váljon az Unió. Köszönöm. Az LKR frakció nevében Tomasics képviselőt hallgatjuk meg. Köszönöm szépen, elnök úr. Az első román soros elnökség egy nagyon nagy kihívásokkal fémjelzett pillanatban érkezett, itt volt a Brexit és az európai parlamenti választások is. Románia bebizonyította, hogy ilyen kaotikus körülmények között is jó munkát tud végezni, mégpedig azáltal, hogy világos célokat fogalmaz meg, és a megvalósítást illetően világos stratégiát. Fontos kezdeményezéseket indított Románia útjára, és megállapodott több kérdésben is a parlamenttel a tanács ebben az időszakban, ilyen a gáz irányelv, az Európai Unió első űrstratégiája, továbbá az a kezdeményezés, amely a határ és parti őrségre vonatkozik. Vannak olyan területek, mint a migrációs politika és a menekült ügy, amelyek esetében nem történt elégséges előrelépés. A román soros elnökség azonban mégis bebizonyította, hogy az új tagállamok is fontos és konstruktív szerepet játszanak ebben a közösségben. Sajnos eh, nem mindenki látott lehetőséget eh, a román soros elnökségben arra, hogy a régi és új tagállamok a kelet és nyugat között sikerülhet esetleg az árkokat betemetni. Vannak, akik azon dolgoztak, hogy tovább marginalizálják az új tagállamokat és Kelet-Európát. Ez egy nagyon rossz, rossz üzenet azokban a fiatal demokráciákban, ahol nagyon nehéz a megfelelő sztenderdeket fenntartani, és amelyek nagyon büszkék a saját hagyományaikra is. Az EU-s intézmények vezetőinek megválasztásakor ismét másodrendű tagállamoknak bizonyultak az új tagállamok, még akkor is, hogyha Románia bebizonyította, hogy az új tagállamokban is vannak ambíciók, és megvan a szükséges szaktudás. Tartok tőle, hogy a közép-kelet-európai fiatal demokráciák ilyen mód történő félreértése, illetve nem megértése egy nagyon veszélyes út. Az régi tagállamok most az európai stratégiai döntések meghozatalakor még mindig dominálni akarnak. Sokat tanulhatunk a régi tagállamoktól, de partnerekként azt kérjük, hogy tartsák tiszteletben az identitásunkat, a történelmünket, a kultúránkat, a hagyományainkat, és azt szeretnénk, hogy az Európai Unió e- végre tegyen eleget a saját mottójának, egység a sokféleségben, és legyen vége a centralizációnak és az egységesítésnek, mert ez az út politikai konfliktusba vezet, ez pedig az Európai Unió számára végzetes lehet. Köszönöm. Köszönöm. Papadimolis képviselő úr, Dimitrios tessék, a GUE frakció nevében. Köszönöm szépen. Dancsila asszony, illetőleg Sefkovics úr, miről is beszélünk, az román elnökség mérlegéről. Két órával azelőtt, hogy egy fontos szavazásra kerül sor itt az Európai Parlamentben a bizottság új elnökéről. Az önök tanácsi elnöksége nehéz időszakban folyt. Európai választások voltak a Brexitben, történtek lépések. Az egyik bizonytalanság követte a másikat, és ehhez jött még egy sor szociális, politikai probléma. Másrészt el kell, hogy mondjuk, hogy nyitott dossziékat sikerült lezárniuk, ami egy siker. Szerintem ez tényleg a pozitív oldalon szerepel. De a nagy témák, amelyek bennünket foglalkoztatnak Európai Unióként, Európai Parlamentként, és hát ami a polgárokat is foglalkoztatja tagállami szinten, ezek a témák még lebegnek, ezekben még nem történt haladás. Például a polgárok elvárásai, hogy legyen egy erőteljesebb közösségi költségvetés, amely a kohézió politikáját tudná erősíteni, hiszen az egyenlőtlenség növekszik. Nem volt haladás például a szociális pillérben sem. Ez továbbra is csak egy címke, anélkül, hogy kötelező jellegű ígéretek lennének ezen a területen, és nem sikerült még tárgyalást sem kezdeni, vagy tárgyalni sem kezdeni egy európai minimális bérről, amely átölelni az egész uniót. Egy néhány órával ezelőtt Ursula von der Leyen ezt újra felvetette, és ígéretet tett rá, de hát ezt már hallottam Juncker úrtól öt évvel ezelőtt, mégsem történt semmi. Nem akarok igazságtalan lenni, mint mondtam, voltak pozitív lépések, mint például a tanács előkészítése a török fellépéssel szemben, amely a nemzetközi jogot sérti, hogy erre is reagálnunk kell. Remélem, hogy ezen az úton halad tovább majd a finn elnökség is ebben a kérdésben. Ugyanis az európai értékeket meg kell védeni és támogatni kell akkor, hogyha az Európai Unió szomszédai ezeket fenyegetik. További pozitívum a szememben, hogy igyekeztek Dél-Kelet-Európában továbbra is a pozitív példával előjárni, és hozzájárultak a Görögország, Észak-Macedónia közötti elmérgesedett helyzet javításához, és a két ország kapcsolatát ez az új megállapodás biztos javítja majd. Végül pedig Dancsila asszony szeretném felszólítani önt, nem csak a frakcióm nevében, hanem el kell, hogy mondjam, számos civil szervezet nevében is beszélek most. Tudom, hogy az Európai Bizottság is támogatja ezt a felszólítást. Arra szólítanám tehát fel önt, hogy most azt a barbár viselkedést szüntessék meg, amely megfigyelhető. Tehát 70 ezer bárányt szeretnének az öbölmenti országokba vinni. Tehát nem csak az emberi jogokat kell védeni, hanem az állatokat is védeni kell. Köszönöm, képviselő, független képviselőként kettő perce van. Thank you very much. Um, well, we... Köszönöm szépen. Mi a Brexit pártban eleve arra számítunk, hogy a legnépszerűtlenebb beszédeket tartjuk itt a parlamentben, de azt hiszem, hogy a Renew Europe és a Zöldek frakciójába tartozó kollégák elég magasra tették a lécet, megpróbálják megmondani önnek, hogy hogyan kellene az országát irányítania. Ami a soros elnökség végét illeti, Simona Halepnek szeretnék elsősorban gratulálni, amiért ilyen fantasztikus eredményt ért el szombaton Wimbledonban. Nagyon nagy erőről és állóképességről, valamint pontosságról tett tanúbizonyságot, ami pedig még fontosabb, biztosan sokakat ösztönöz arra, hogy sportoljanak. Úgy gondolom, hogy a sport nagyon fontos kifejeződése a nemzeti öntudatnak és az identitásnak, és a libdemeknek mondtam volna legszívesebben ezt, amit most megmagyaráztam, nevezetesen, hogy különbség van nacionalizmus és nemzeti öntudat között, de hát nincsenek itt. A románok nagyon büszkén lengették a lobogójukat mindenütt, de egyetlen egyszer sem énekelték érdekes módon az európai himnuszt. A sport példátlan módon hozza össze az embereket, tragikus módon egészen éles ellentétben áll ez az európai projekttel, amely inkább megoszt, mint egy egyesít jó szándéka ellenére. Szerintem a román soros elnökséget a saját prioritásai alapján kell megítélni. Kettőt említenék. A konvergenciát tűzték ki célul a gazdasági növekedés révén. Hát a gazdasági növekedés az elmúlt három év legalacsonyabbik a most éppen pillanatban. A munkanélküliség pedig Görögországban például 40%-os fiatalok egész generációjának a sorsát áldozták fel az európai eszme oltárán. Ami az EU védelmi kapacitásait illeti, az Európai Unió saját hadsereget akar, miközben nem tesz eleget pénzügyileg eddigi kötelezettségeinek sem. Ez a hadsereg aláássa az európai biztonságot. Az Egyesült Királyság hamarosan kilép az EU-ból. Gondolom, hogy a finn soros elnökségtől többet várhatnak, vagy várnak, de gondolom, hogy a reményeknek az sem fog megfelelni. Szerintem a román soros elnökség sikerei helyett inkább ünnepeljük Simona Halep sikereit. Azt hiszem, ez sokkal hasznosabb elfoglaltság és jóval kevesebbet árt Európa gazdaságának és biztonságának. És most Sefkovics alelnök urat hallgatjuk meg, kérem mondja el a válaszát. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a tisztelt képviselőknek, hogy kiemelték, milyen kihívások állnak előttünk, amikor építeni, megerősíteni kívánjuk a közös és nem megosztott Európai Uniónkat és egyetértek azzal, hogy több előrelépésre van szükség a szociális pillér tekintetében. Biztos vagyok abban, hogy a következő bizottság nagyon komolyan fogja venni a minimálbér kérdését, a szociális standardok javítását az Európai Unióban, ahogy ezt Garcia Perez asszony is javasolta. Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy kiemelték a román elnökség sikereit, ahogy Kovács úr tette ezt, felsorolva azokat a fontos dossziékat, amelyeket le tudtunk zárni. A román tárgyalófejek professzionalizmusának, a román diplomaták, miniszterek felkészültségének köszönhetően. Szeretném elismerni azt is, hogy nagyon jó volt az együttműködés a román elnökséggel. Nagyon fontos témákat kezeltünk és zártunk le, jobban tudtuk kezelni a klímaváltozás kérdését. A rekordidő alatt történt mindez. A román elnökség egy nagyon fontos átmeneti időben, évben indult, és a jogalkotási munkára nagyon kevés idő állt rendelkezésre, de jó munkát végeztek, és nagyon felkészültek voltak. Szeretnék köszönetet mondani mindezért. Szeretném azt is kiemelni, hogy nagy elvárások álltak önök előtt, első elnökségként nagyon jól teljesítettek. Tudom, hogy nagyon fontos minden tagállam számára a tapasztalat, a munkakapcsolatok felállítása partnerekkel az Európai Unióban, az intézményekben. Úgyhogy remélem, és úgy gondolom, hogy ez nem csak befektetés volt az önök részéről az Európai Unió jövőjébe, hanem ez még felkészülte munkához fog vezetni a román szolgálatok szintjén is. És ez az összes tapasztalat, amit, és ez az összes munka, amit befektetek az Európai Unió vezetésébe, remélem, hogy ez hasznot fog húzni önöknek Romániában. És még egyszer köszönöm szépen a kiváló munkájukat. Köszönöm Sefkovics alelnök úrnak, és most a miniszterelnök asszonyi, Dancsila asszonyi a szót esik. Vreau să mulțumesc tuturor pentru aprecieri Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani a hozzászólásokért. Románia valóban olyan időszakban volt elnök, amikor számos kihívással szembesült, talán olyan sokkal, amint soha korábban beszélhetnénk a Brexitről, sorolhatnánk tovább az európai választásokat. Mindez ahhoz vezetett, hogy az elnökség egész tevékenysége igen rövid idő alatt, száz nap alatt bonyolodott le. Csak ennyi jutott nekünk, száz joganyagra, ebből 90-et tudtunk lezárni, de visszalépés nem történt. Valóban ez a helyzet, alelnök úr, hogy van mit ünnepelnünk Románia nevében, egész népünk számára, mindenki számára, aki hisz Romániában, aki Romániát méltósággal szeretné képviseltetni. Mindenkinek van oka ünnepeli, tehát persze többet is tehettünk volna, szerettünk volna többet tenni, de nem könnyű konszenzusra jutni. 28 tagállam esetében nagyon különböző prioritásokkal. Valamennyien tudjuk, hogy az elnökségünk alatt egyfajta mediátornak kell lenni, egy közvetítőnek kell lenni, ami lehetővé a konz- amely lehetővé teszi a konszenzust. Úgy gondolom ebben sikeresek voltunk, így értük el az eredményünket. Nézzük a több éves pénzügyi keretet. Valóban az a helyzet, hogy az új parlament nagy lépéseket kell, hogy tegyen az európai intézményekkel, de azért mi is sok mindent elértünk, például a kohéziós politika területén. De beszélhetnénk a közös mezőgazdasági politikáról is, a projektek folytathatók nyilvánvalóan. Egy dolog világos, hogy ahhoz, hogy a projekt a lehető leghatékonyabb legyen, ahhoz bizony pénzre is szükség van. A kohézió számunkra nagyon fontos volt, mert ez nekünk egy egységes fellépést tesz lehetővé európai szinten. Csak hogyha közösen, egységben lépünk fel, akkor tudunk haladni. Így jobbet, jobb, többet tudunk elérni, mint hogyha egyedül akarunk haladni. Éppen ezért azt kell, hogy mondjam, a kohézió mindig fontos, nem csak a mi elnökségünk alatt. A kohéziónak az intézmények alapvető motójának kéne lennie. Tudorake úr, önnek is szeretnék közvetlenül válaszolni. Nem a diplomaták és a tisztviselők azok, akik vezették az elnökséget. A román kormány vezette ezt minden egyes ülésen. Minden egyes ülésen a miniszterek vállalták a feladatokat, nagyon jó együttműködés volt, ezért köszönet is mondtam a szakértőiknek, mindenkinek, aki együttműködött Románia érdekében, és nem Románia ellen. Néhány perccel ezelőtt valaki azt kérdezte tőlem, hogy úgy gondolja a román képviselők összefognak, hogy Románia képét javítsák. Azt mondtam, hogy igen, de csalódnom kellett. Olyan emberek, mint ön, sosem fognak Romániáért csíkra szállni hogy jobb képe legyen Romániának. Az Európai Parlamentben ez nem fog megtörténni. Amit ön mondott, az nem a mi imidzsünket javítja. Mindenki gratulált a román elnökségnek. De volt, aki azt mondta, hogy lehetett volna néhány dolgot jobban csinálni, de így nem bíráltak. Kevés olyan képviselő van, aki a saját hazáját így bírálna, mint ahogy ön tette. Az alelnök úr a bizottságból azt mondta, hogy Romániának oka van az ünneplésre. Talán egy kicsit jobban utána kéne olvasni a dolgoknak önnek is. Azt mondta, hogy nem tettünk semmit az egészségügy területén, az oktatás területén, de hát eh, ebben igenis fontos lépések történtek. Úgy gondolom, hogy nem gyűjtötte be a szükséges információkat, milyen haladást sikerült elérni a román elnökség ideje alatt. Egy ország természetesen egyedül nem fog tudni dolgokat elérni. Közvetítőnek kell lennünk, és közvetítők is voltunk. További projektek is vannak, amelyek fontosak nekünk, másoknak, az összes európai polgárnak. Jó lett volna, hogyha itt egységesen néhányat le tudunk zárni az Európai Bizottsággal meg tudtunk állapodni, sőt a tanácsban is meg tudtunk állapodni, és azt kell, hogy mondjam, számos képviselő is támogatott bennünket. A parlament elnökével is egyeztetni tudtunk. Mindenki megértette azt, hogy az Európai Unió nehéz helyzetben van. És hogyha nem lépünk fel közösen, akkor az európai fejlődésnek csak ártunk. Tehát közösen sok mindent elértünk, és nagy eredményeket tudunk felmutatni. Ez kell, hogy legyen a mottonk a következő időszakra is. Egy pluszra van szükség, többletértékre. A polgárok nem botrányokat akarnak hallani, hanem azt akarják, hogy olyan dolgok szülessenek, amelyek a mindennapokban segítenek nekik. A politika legyen közel a polgárokhoz. Nem politikai játszmákat akarnak látni a polgárok. a logisztikáról azt mondták, hogy le a kalappal. Mm, mm, igen, ezt csak ismételni tudom. Azt hiszem mindent elértünk, az összes fontos anyagot vittük. Grekóval kapcsolatban pedig mindent elfogadtuk, amit mondtak. Belgium például csak egyet teljesítenek ezek közül. Azt is mondták, hogy függetlennek kell lenni az igazságszolgáltatásnak, ebben a, az ügyészek között meg kell állapodni, nem mi fogjuk ezt megállap, megállapítani, és meg <clears throat> határozni. Köszönöm az önök részvételét. Az önök bizalma nem csak a román kormány iránt nyilvánult meg, vagy a diplomaták, a szakértők irányában nyilvánult meg, hanem az önök bizalma egy országgal szemben nyilvánult meg, egy olyan országgal szemben, amely először elnökölt, amely az első vizsgáját így kellett, hogy kiállja, az első próbáját, úgy gondolom, hogy önök közül is sokan úgy gondolták, hogy jól teljesítettük a feladatot. Köszönöm szépen az elkötelezett fellépést, a támogatást, és azt a módot, ahogyan sikerült együttműködnünk. Az új parlamentnek ezek után még egyszer minden jót kívánok, abban bízva, hogy itt ezen az Európai Fórumon, amely olyannyira fontos valamennyiünk számára, ahol én is kilenc évig dolgoztam, nos, hogy itt sikeresek legyenek mert ez a siker az egész EU sikerét is jelenti. Köszönöm szépen, lezárom ezt a megbeszélést, köszönetet mondok minden felszólalnak, Sefkovics elnök úrnak, Dancsira elnök asszonynak, az összes jelenlévő miniszternek, a munkatársoknak, és gratulálok a munkájukhoz. Holnap egy új fél év indul. Köszönöm szépen, lezárom a vidát, felfüggesztem az ülést 18 óráig.